Jensen kollégától vettem át a témát, ő nem indult újból a választásokon, éppen ezért köszöntet szeretnék mondani Ann Jensennek, a korábban végzett munkáját, még akkor is, hogyha ő most nincs itt, Szavelinának és köszönet, a titkárságon kitűnő előkészítő munkát végzett, ami az anyagot életi. Először is emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament erőteljesen támogatta az Európai Felügyeleti Hatóság létrehozását, az ezt létrehozását, és azt gondolom, hogy az Európai Uniónak az uniós szinten tovább kell erősítenie a felügyeleti munkát. 2011-ben jött létre ez a hatóság a pénzügyi válság kellős közepén, amikor korábbi meglévő bizottságoktól vettek át munkát. Hát az Európai Központi Bankkal együtt eh, ez a hatóság egy teljes mértékben működő pénzügyi piac részei az Európai Unióban, és szükség van rájuk a gazdasági fellendülés megtartása érdekében, a munkahelyteremtés, növekedés megvalósítása érdekében, illetve a további válságok elkerülése érdekében a pénzügyi ágazatban. Éppen ezért a bizottsági javaslat eh, miatt aggódom, a háromhatóság esetében jelentős csökkentéseket tervezek a 2014-es költségvetéshez képes aggaszt a bizottság javaslat. Meg akarják tartani a 2014-es szinten a személyzetet, személyzet számát is, ezt nem akarják növelni, pedig jelenleg is elmondható, hogy túl kevés hogy kell, hogy dolgozzanak ezek a hatóságok. más ágazatokban is lehetett volna csökkenteni. A hatósággal folytatott megbeszélések után, amelyet én magam is a titkárság folytattunk, az ő érvelésük úgy érzem, hogy meggyőző. A piaci főigazgatóság és alátámasztotta ezeket a költségvetési javaslatokat, éppen ezért én azt javaslom, hogy a hatóságok által benyújtott számadatokat állítsuk vissza, amelyeket a piaci főigazgatóság is már megerősítette. Ennek oka egészen nyilvánvaló az elmúlt években plusz feladatokat kaptak ezek a hatóságok, ezek az ügynökségek, különösen ami a megfelelő megvalósítását illeti az Európai Uniós jogszabályoknak, illetve az ennek való megfelelésnek. Az új mandátum, a banki unióra vonatkozó jogalkotásból származik, illetve további feladatokból. Ezekhez megfelelő költségvetési háttérre van szükség azért, hogy ezek a hatóságok felügyeleti és szabályozói szerepeiknek eleget tudjanak tenni, amelyet az ESA rendelet is tartalmaz. Nagyon fontos, hogy az ügynökségek megfelelő emberi erőforrással bírjanak azért, hogy felügyeleti feladataikat, szabályozó feladataikat teljesíteni tudják, mégpedig kielégítő mértékben. Ők Szeretnék a humán erőforrás növelését e- és fontos részt megelőzzék a racionalizációs erőfeszítések, illetve az erre való törekvés. Lewandowski biztos felváltó helyettes bizottsággal folytatunk megbeszélést bizottság hajlandó ezeket a posztokat betölteni, de hogyha ennek nincs megfelelő és háttere, akkor ezekre a kiigazít, ezek a kézletások feleslegesek. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az ESZA jelezte azt, hogy nagyon nehéz bizonyos tapasztalattal rendelkező személyeket találni, illetve a hiányos források miatt nem tudják ezt a feladatot megvalósítani a jelenleg rendelkezés álló források nem tükrözik a súlyos feladatokat, amik várnak rájuk. Rugalmatlan a jelenlegi rendszer, plusz adminisztratív akadályokat ró az ügynökségre, és fenyegeti függetlenségüket is. Éppen ezért a bizottságot arra szeretném kérni, hogy tavasoljon egy finanszírozási rendszert 2017-ig, ami kizárólag a PC résztvevők által fizetett díjakra alapul, az árnyék jelentéstevőkkel együtt várom a további munkát. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you. Köszönöm. Már is megadom a szót a politikai frakciók árnyék előadónőnek. Népet részéről Iben a Malevicsi a szó. Köszönöm. Tovább úrnak szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvizett munkához. Nagyon jól megmagyarázta hogy miért kell növelni a költségvetést a három fontos felügyeleti hatóság esetében. Konzisztens végrehajtásra van szükség, egész Európában a szabályok megfelelő végrehajtására, és a konzisztens végrehajtás és alkalmazás nélkül a jogi és a szabályozási harmonizáció előnyei elvesznek. Ezért fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk a három hatóság esetében a személyzetet növelni kell, a költségvetési keretet növelni kell, ez szerepel a javaslatban, és ezzel egyet is értünk. Hogy a három hatóság minek kell, hogy a tudatában legyen annak, hogyha jelentősen növekszik a személyzetük száma, akkor tapasztalt embereket kell, hogy fölvegyenek hiszen sok új és kevés tapasztalattal rendelkező személy esetén nehézséget fog okozni a végrehajtás. Nagyon magasan képzett és jelentős tapasztalatú szakembereket kell, hogy találjanak, és a költségvetés ennek megfelelő szintű kell, hogy legyen. Ez a mi állásfoglalásunk pillanatnyilag. Köszönöm. Ludvigson asszony, az szociális frakció nevében. Jag vill börja med att tacka rapportören för ett bra utkast till yttrande. Köszönöm az előadónak a kiváló bevezetőt és a kiváló munkát, tervezetet Nagyon jó a javaslat, és a módosítók is jól kerültek összeállításra. Ez nagyon jó kiindulási pont az eljáráshoz. Úgy gondolom, hogy a nagy valószínűséggel a fő témákban egyetértésre fogunk tudni jutni. Fontos, hogy az európai felügyeleti hatóságokra koncentráljunk, hiszen prioritás kell, hogy ez képezzen a mi szakbizottságunkban. Néhány nagyon súlyos problémával kell itt szembesülnünk. A három felügyelő hatóság rendkívül sok munkát kell, hogy ellásson. Új, nagyon sok új jogalkotási eszköz kell most korrekt módon végrehajtani. Ezeknek a végrehajtása rendkívül fontos a számunkra. Hogyha a hatóságok számára nem biztosítunk megfelelő forrást, akkor fölmerül a kockázata, hogy nem megfelelő minőségű lesz a végrehajtás, és nem szeretnénk, hogy ez bekövetkezzen. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Európai stabilitásról beszélünk, ami a reformoktól függ, az elhatározott és bevezetendő reformoktól. 2015-re ha be lenne fagyasztva az emberi erőforrás számukra, illetve a forrásuk csökken, az rendkívül kockázatot jelent. Jelentős mozgásteret kaptak ebben az évben a hatóságok, de úgy tűnik, hogy ennek az időszaknak vége. Nem is értem a bizottság gondolkodása mögötti logikát. Ezt soha nem magyarázták meg egyértelműen. Az indokok is egymásnak ellentmondóak, amiket felhoznak, és a fő jellemző, hogy a hatóságoknak újabb, sok új feladata van, de az is egyetemű, hogy a bizottság nem akar ehhez plusz forrás biztosítani. Véleményem szerint először meg kell nézni a hatóságok által meghatározott plusz forrásigényt. Ha a felügyelő hatóságok adatait nézzük, akkor látszik, hogy a kiegyensúlyozottság megfelelő. A szakbizottság részéről azt kell, hogy javasoljuk, hogy tartsuk fönn a jelenlegi szintet. Ugye többet nem javasolhatunk, az nem lenne hiteles, de hogy a hatóságok által javasolt szintet fönn lehessen tartani, ez fontos. Hogy a források honnan származzanak a hatóságok finanszírozása számára, jelenleg a tagállamok nemzeti felügyelő hatósága biztosítja az európai hatóságok bevételének a nagy részét ez egy bizonyos kérdést is felvet a hatóságok, az európai hatóságok függetlensége és integritása szempontjából. Ezt a rendszert változtatni kell véleményem szerint. A bizottság a helyzet egyértelmű fölmérésére szólított fel, mi ezt megtettük. A finanszírozást a piac kell, hogy biztosítsa, vagyis a piaci uh, szereplők, az érintett piaci szereplők kell, hogy biztosítsák a finanszírozást. Nem hiszem, hogy ez a legjobb megoldás, de egy erre vonatkozó javaslatot meg kellene vizsgálni, hiszen ha van egy alap finanszírozás EU költségvetésből, és ezt párosítjuk magánfinanszírozással is, ez az a lehetőség, ez az a megoldás, amit meg kell, hogy vizsgáljunk. Általában a hatóságokkal kapcsolatban a fiskális 2020-as projekt nagyon fontos. Meg kell, hogy legyenek a költségvetési adatok, ennek a kiigazítása is olyan szintű kell, hogy legyen, hogy ennek ne legyen negatív hatása a vállalkozásokra. A következő hetekben reméljük, hogy konstruktív lesz az együttműködés. Elég gyorsan kell, hogy előre lépjünk, de úgy gondolom, hogy kiváló végleges jelentést tudunk majd összeállítani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. ECR koordinátorként néhány megjegyzést tennék a frakcióm nevében. Remélem, hogy hamarosan lesz árnyék jelentéstevője a témának. Az ECR mindig is támogatta azt a koordináló ö, szerepet, amit az ESZA betölt. Azt is támogattuk, ahogy ez az ügynökség felállt, és nagyon fontos látni azt, hogy a mandátumok alatt, az ESZA áttekintése előtt tartsuk azt a költségvetést, amiben sikerült megállapodni. Ha pedig nem sikerül növelni a költségvetést, akkor meg kell vizsgálni az átcsoportosítást, illetve a prioritásokat meg kell változtatni. Én értem azt, hogy nem történt túlköltekezést, ezért dicséret jár nekik, de azt gondolom, hogy még sok mindent tudunk tenni, hogy segítsük a munkájukat. Az egyik kulcsfontosságú pont az ügynökségek kapcsán a nemzeti szakértőkre bizonyos területeket átruházhatnak, és úgy furcsának tűnhet, hogy amikor nekik nagyon sok munkájuk van, akkor a nemzeti hatóságokra áttetnek feladatokat. Úgy érzem, hogy nagyon jó lenne ezeket a szakértőket használni azért, hogy egy kis terhet levegyünk a vállukról. És azt gondolom, hogy a leginkább limitáló tény az, hogy nekik forrás van szükségük, és a szakértők a tagországokban ülnek, tehát, hogyha költségvetés kapcsán bármit is teszünk, akkor nagyon fontos felszabadítani azt a szabályt, ami kimondja azt, hogy ez 25%-ra vonatkozhat. Tehát úgy érzem, hogy ezt a a szabályt meg kell szüntetni. Nagyon fontos, hogy a közös szabályokhoz a nemzeti hatóságok is tartsák magukat, és a közös szabályok 400 külön szabályt jelentenek, az elmúlt mandátumban nekik ehhez tartani kellett magukat, nagyon sok munkájuk van, viszont ez nem lesz hosszú távú probléma, hiszen nem tudunk olyan gyors ütemben jogalkotni, mint az elmúlt évben az jellemző volt, tehát egy kicsit lenyugszanak majd a dolgok. Nagyon fontos a rugalmasság, és azt gondolom, hogy amikor a jelentéstevő említi azt a nehézséget, hogy nehéz megtalálni megfelelő személyeket a speciális pozíciókra, annak idején az ügynökség létrehozásukor felvettük azt, hogy a nyelvi feltételek problémát jelentenek, továbbra is feltételek, ez problémát fog jelenteni nagyon sok szakértő van az EU-ban, akiknek nincsen olyan nyelvtudásuk, hogy ezt teljesítsék, úgy érzem, hogy ezt át kell dolgozni. A helyszín is probléma, az LKB is felvesz személyeket, tehát én értem, hogy szenyor szinten igenis nehézségek vannak, versenyhelyzet van a különböző nökségek között. Mivel a piaci szereplőkről csak korlátozott áttekintésük van, Éppen ezért eh, nagyon fontos eh, ezt a teljes politikai eh, vitában figyelembe venni. Ami a függetlenség pontját illeti, én azt szeretném, hogyha minden ügynökség független lenne, de független kitől, mitől? A tagországi szakértőktől, itt vannak aggájaim, hogy ezt el fogjuk tudni érni, éppen ezért szeretném, ha ők a gondolkodásukban lennének függetlenek, illetve ami a tanácsaikat, illetve a bizottság felé, de nem vagyok biztos abban, hogy én szeretném azt, hogyha egy bor döntéstől lennének függetlenek. Tehát ezek a kérdések aggasztanak, tehát lehet, hogy a függetlenség nem jelenti mindenki számára ugyanazt, tehát fontosak, fontos, hogy legyünk világosak abban, hogy mit értünk a függetlenség kifejezés alatt. Tehát növelni kell a rugalmasságot, úgy érzem, hogy a jelenlegi költségvetési borítékon belül ez megoldható. Meg fogjuk találni a rugalmasságot. Köszönöm. Köszönöm, Kej. Miguel Viguez, a GUE részéről. Bom, eh, relativamente a este relatório, eh, em nome do grupo, apenas aproveito para expressar. A frakció nevében Szeretnék egy alapvető kritikával élni. A jelentés egy olyan ideológiai koncepcióba illeszkedik, ami ellentétes a mi felfogásunkkal, a piac elsődlegességével, és itt a javaslat szerint a piac esetén a minden a leghatékonyabb módon szabályozódik magától. Igazából más piacoktól függetlenül is lehet lépni, liberalizációra is lehetőség van. Ugyanakkor meg kell, hogy állapítsuk, hogy a, a piacgazdaság nem volt sikeres, és felügyeletre van szükség ahhoz, hogy korlátozni próbáljuk a katasztrofális hatásokat, amelyeket valóban a piaci ellentmondások okoztak. Ez a logika, hogy a felügyelet tehát kell megerősíteni azért, hogy, mert katasztrofális események következtek be a piacon. Ez egy kicsit azt bizonyítja, hogy hibás volt az a cél, amit Európa követ. Vannak tartalékaink, a, hiszen ezek a mechanizmusok nem hatékonyan kezelik a problémákat, sőt a helyzet olyan, hogy ciklikus a piac alakulása, a több éves keretek között kell a költségvetést is megvizsgálni. A felügyelet minimálisan is hatékony kell, hogy legyen, de ezt nehéz elérni, és mindezt fenyegeti a jelenlegi helyzet is. Én személy szerint azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyok arról győződve, hogy a felügyelet és a következő felügyelet alapján néhány éven belül arra a következtetésre fogunk jutni, hogy sokkal olcsóbb, hogyha állami a pénzügyi szektor, mint hogyha ezt erőltetjük, amiről ma is szó van. Thank you. Köszönöm. Sven Giegold a zöldek részéről. Egy hosszú vitát várunk, hogyha mindig abból indulunk ki, hogy vajon a pénzügyi piacot szocializálni kell -e, és a kapitalizmusnak véget kell érnie. A költségvetés, amiért felelünk, erre térnek rá röviden. Először is köszönet az előadónak, az Európai Felügyeleti Hatóságokkal kapcsolatos javaslatáért. Szerintem erre szükség van, és szeretném a bizottságtól hallani, hogy magyarázzák ők azt, hogy csökkentik a költségvetést, ugyanakkor a jövőre valóban hatalmas munkát kapnak ezek az intézmények, ezek a hatóságok. Szeretném a bizottságot megkérni, hogy részletesen magyarázzák meg, hogy ez miért van így, és egyébként a piaci főigazgatóságtól is ezt hallottam, hogy eredetileg nem támogatták a csökkentést, de végül elfogadták. Ez azt jelenti, hogy strukturális problémával állunk szemben. Több alkalommal beszéltünk erről, és több költségvetési véleményben, az én tavalyi költségvetési véleményemben is ez szerepelt, mindig ezt hangsúlyoztuk. Független költségvetési sor kell, hogy létezzen azért, hogy a piaci főigazgatóság ne kelljen nehéz döntéseket, hogy meghozzon. Felépítik az SRM-et, de utána csökkenteniük kell a Európai Felügyeleti Hatóság a költségvetését. Ennek itt semmi értelme. Szerintem hangsúlyoznunk kell hogy a költségvetési struktúra változott, és így tudjuk megoldani a problémát. Továbbá támogatjuk természetesen, hogy a PLC résztvevők miatt merülnek fel a költségek, akkor fizessenek is. Ez egy alapelv. Úgy gondolom, hogy ezt hangsúlyoznunk kell. Továbbá a kapacitás építési munka a civil társadalom részéről a pénzügyi felügyeleti jogalkotási területen is folytatódnia kell, és szeretnénk újra ezt megvizsgálni. A bizottság kommunikációs stratégiája az EMU esetében az előző költségvetési ciklusban volt erre vonatkozóan döntési lehetőségünk. Szerintem most is meg kell vizsgálni, hogy történt-e előrelépés, hogy megtörtént-e mindaz, amit mi elképzeltünk, vagy sem. Még azt is elmondanám, hogy a pénzügyi témákon, pénzügyi témák területén folytatott munka a mostani költségvetési időszakban is tovább folyik ezért figyelembe kell venni, hogy a reformok a megállapodások szerint kerülnek-e végrehajtásra. Ha nem, akkor viszont azt is meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy a költségvetési eszközök segítségével hogy tudjuk biztosítani, hogy a nyomonkövetés százszázalékos legyen. Itt persze felmerülnek kérdések, hogy ezeket a szabályokat valóban nem lehet-e alkalmazni KKV-kra vonatkozóan is. Végül sajnálatosnak tartom, hogy a tanács a Eurostat gyengítésére vonatkozó állásfoglalást alakított ki. Mi évek óta hangsúlyozzuk, hogy erős európai statisztikára van szükség. A bizottság eredeti költségvetési javaslatát kell helyreállítani véleményem szerint. Köszönöm. Köszönöm. Marko Váli az FDD részéről. Köszönöm. Elemeztük a jelentést, és láttuk, hogy ezek a hatóságok, a hatóságok esetén a személyzet belül aránytalan az vezetők és az asszisztensek aránya. Tehát 1 a 15-höz az arány szerintünk ez nagyon rossz arány hisz azt megértjük, hogy sokkal fölkészültebb emberekre van szükség, de egy ilyen válság időszakban, mint most, esetleg csökkenteni lehetne a szupermenedzserek díjazását. Az előadó javaslatai tekintetében plusz 20%-os költségvetés túlzottnak tartunk. Ezért kompromisszumot kell találni, a költségvetés lehetne csökkenteni, és ha lehet, akkor a személyzetet esetleg át kell csoportosítani, hogy kevesebb legyen a vezető és több a végrehajtó személyzet. Ez a javaslatunk a bizottság számára. Köszönöm. Most még egy rövid spontán felszólalási lehetőséget is tudunk biztosítani 5 percre. Balc úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. És én is a bizottság e, európai e, felügyelő, felügyeleti bizottsággal kapcsolatos terveit, az eszmával kapcsolatos terveit, a 10%-os e, meg takarításra vonatkozó terveket nem tartom én sem elfogadhatónak, tehát osztom az elmondottakat. És én is Omnibus 2 jelentéstevő voltam, és főként az európai vonatkozású dolgokkal kapcsolatban, tehát amelyeknek a következő évek során történő megvalósulása során a kiadások egyre jobban növekedni fognak, tehát azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy New Task Authority területére sorolandó lenne, hanem azt gondolom, hogy ha a bizottság a restriktív költségvetési terveket szeretné a továbbiakban alkalmazni, hogy kézben tartsa továbbra is a dolgokat, hát ezzel nem hiszem, hogy túlzott elragadtatása találna itt a sorainkban a parlamentben. Tehát azt gondolom, hogy a tervek között vannak nyilvánvalóan szükségesek, és az enyhe forrás növelést a az e, e, Európai Parlamenti Kutatási Központtal kapcsolatban én üdvözlöm, hiszen e, gyakorlatilag ezt a tudományos intézményt mi magunk hoztuk létre, és szeretnénk, hogyha a jövőben egyre jobban bővíteni a tevékenységét, de azért ezzel kapcsolatban gondolkozzunk el azon is, hogy mit, mi szükséges, mi fontos ezzel kapcsolatban, tehát azt gondolom, hogy itt a források allokációja nem teljesen felel meg a tárgyilagos megközelítésnek. Ofrin úr. Köszönöm, elnök úr. Számos felszólaló utalt a pénzügypiac szereplőire, mint akik fizetnek. Úgy tűnhet, mintha ez ingyen pénz volna, de természetesen ez nem így van. Tehát tulajdonképpen tulajdonképpen a kisbefektetők, megtakarítók, a nyugdíjasok fogják a hatásokat érezni Európa szerte. Itt pedig van egy ajánlásunk további költekezésre, anélkül, hogy látnánk azt, hogy hol sikerül pénzt megtarakítani, és azt gondolom, hogy ha így folytatjuk, akkor Európában egyre drágábbak lesznek a kormányok, tehát én örülnék annak, hogyha a bizottságot meggyőznénk arról, hogy a pénz megtakarításnál ez a terület esetleg képezhetne prioritást elnök. Nem kértek mások szót. Farkas Ádámnak adok szót. Um. Köszönöm, elnök úr. Mivel mindannyian képviselve vagyunk a három képviseletében. Én csak az EBA nevében szeretnék szólni. Köszönöm szépen uh, a lehetőséget az Európai Banki Hatóság nevében, az új parlamentnek, és köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőnek és az elnék jelentéstevőknek. Örülök annak, hogy már a vita, mai vita előtt felvették velünk a kapcsolatot, és sikerült közösen értelmezni azt, hogy a költségvetési javaslatok honnét érkeznek, a mi kérésünkben hangsúlyozni szeretném a következőket, csak néhány mondatban. Az ügynökségek létrehozása óta és az Európai Banki eh, Hatóság létrehozása óta 2011-ben a mandátum, amit kapott az ügynökségünk, egyre több feladatot rót ránk, és ez folytatódik. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy ez a növekedés nem fog a végtelenségig tartani, és azt is tudjuk, hogy elérünk majd egy olyan szintet, amikor kiegyenlítődnek a dolgok, enyhülnek, de ez a momentum még nem érkezett el, továbbra is növekszenek feladataink, ami a költségvetést illeti, illetve kérésünket, ez mindig is a speciális mandátumra alapult, ezeket a kéréseket nagyon részletes elemzések támasztják alá, az egyéni feladatoknál is teljes mértékben átláthatóan működünk a parlament felé, készek vagyunk magyarázattal szolgálni, illetve háttérinformációval. Csak néhány számadatot osztanék meg önökkel az új jogalkotásnak megfelelően a BRRD-vel kapcsolatban, illetve az egységes szanási mechanizmusra vonatkozó irányelvet illetően, valamint eh, a betét garancia rendszert illetően. A hatóság kapott egy új mandátumot 2015-re, és ide 69 eh, termék tartozik, amelyeket ez az új jogalkotás érint. 15 szabályozási standardról van szó, 4 megvalósítási technikai standardról, 9 eh, tanácsról a bizottságnak, illetve néhány útmutatásról, amelyek mindezeket kiegészítik, tehát ezek mind-mind új feladatot jelentenek, új mandátumot, tehát az a kérés, amit mi megfogalmaztunk, még mi szerint szeretnénk növelni a költségvetést egy picit, és feladataink, mint említettem, növekedtek. Köszönjük szépen az eddigi támogatást, amelyet az ECON számos képviselője kifejezett felénk, Továbbra is rendelkezésükre állunk, és továbbra is párbeszédet szeretnénk folytatni önökkel, szívesen beszámolunk arról, hogy milyen feladatokat oldunk meg, és hogyan teljesítünk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönöm. Carlos a szó, végrehajtó bizottsági elnök. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást a mai napra, és köszönet a folyamatos támogatásért egészen a európai felügyeleti hatóságok történetétől kezdve sikertörténet akarunk lenni. Három megjegyzést és egy személyes tapasztalatot szeretnénk megosztani önöknek. Az első téma, hogy hogyan áll föl a költségvetés, ez fontos. Eljárás szempontjából három szempont van az első, csak egy munkaprogram eszköze a költségvetés, a második, hogy nincsenek tartalékterületek, és ezért a parlament képviselői, vagy bárki más, aki érdeklődik az iránt, hogy hogyan történik a költségvetés összeállítása, meghívjuk és bemutatjuk szívesen, miben ellenőrzést történik. Jensen kolléga, aki itt ül mellettem, ő pontosan tudja, hogy a specifikus, területek költségvetési keretének meghatározza, hogy történik. Minden területen nehézségekkel találkoztunk. Most ezt hogy tudjuk eredményre lefolyni? fordítani. 2015 tekintetében 3,7%-os a növekedés. De ha megnézzük azt a három címet, amiből a költségvetés összeáll, akkor látjuk, hogy a kettes címnél 12% a csökkenés 13-hoz képest, a hármasnál pedig 13% a csökkenés, és csak az első, a személyzeti költségkeret növekszik. Ez egy fontos üzenet, ez egyértelmű üzenet, és Természetesen részünkről is rugalmaságra van szükség, de az európai polgárok megértése is szükséges. A, van egy bizottsági közlemény 2013-ból, az emberi és pénzügyi források a ügynökségek számára három kategóriát határoz meg. Új feladatokkal jelentkező és az induló startup ügynökségek. 2014-ben még mindig startup vagyunk, viszont jövőre pedig már új feladatokkal rendelkező ügynökségnek tekintetek minket, több mint 200 új feladatunk lesz. Valójában ez hogy működik? Ugyanazok az adatok, amiket 2013-ban használtak, azokat elfogadták. És akkor a kérdés, hogy miért kell ezt megváltoztatni? Két oka van. Az egyik az új feladatok, amikre utaltunk, nem csak a piaci, hanem a foglalkoztatási főigazgatóság részéről, az Európai Parlament részéről is. De a másik indok, hogy idén a költségvetési hatóságok, vagyis a parlament és a tanács tudatos döntést hozott, 10%-os csökkentés a jövő évre vonatkozóan, az önök által javasolt csökkentéshez képest a bizottsági javaslat is már kedvezőbb végül költségvetési hatóságnak mi a szerepe. A tanács esetében ugye szükségük van a ügynökségek munkájára, de a költségvetéssel nem foglalkoznak. Ezért az Európai Parlamentnek kell ezt a nehéz döntést hoznia. És ma is hallottuk, az Európai Parlament a kezdetektől fogva fontosnak tartotta az ügynökségek munkáját, egyre több feladatot és egyre több bizalmat helyez az ügynökségekbe, de támogatott is minket a parlament, nem csak szavakkal, hanem a költségvetési eljárásban is. Az előadót hallgatva örülök, hogy látom, hogy a eredeti javaslatra kívánnak visszatérni úgy gondolom, hogy azt kellene megnézni, hogy az Európai Bizottság milyen kíván, igényekkel állt elő a ügynökségekkel szemben. Két évvel ezelőtt volt egy kellemetlen tapasztalatunk e Aztán a független költségvetési sor az egy jó javaslat. Személyes tapasztalatom, amikor összeházasodtunk, akkor azt mondta a feleségem, hogy nem csak szavakból áll a szerelem, hanem tényekből is. Nézzük meg, hogy a bizottság mit tesz értünk. Hát már nagyon rég el kellett volna, hogy váljunk ennek alapján. Verena Rossz, ez ma igazgatója. Um, thank you. Köszönöm, elnök úr, és mindenkinek köszönöm a meghívást, hogy részt vehetünk a mai vitán, illetve Torvalds úrnak és az jelentéstevőknek is köszönetet szeretnék mondani a támogatásukért Két kollégámhoz hasonlóan mi is igen fiatal ügynökség vagyunk. 2011-ben alakultunk meg, és az ügynökséget azon alapon állították fel, hogy a források növekedni fognak graduálisan, annak érdekében, hogy a feladatainkat el tudjuk látni a társjogalkotó az elmúlt néhány évben plusz feladatokat rótt ránk. Éppen ezért nagyon fontos ezt az építkezést folytatni, illetve elérni ezt a szintet, amikor ténylegesen független hatósággal válhatunk, a piacszabályozástól független hatóság, a költségmódosítások 2015-re nézve a minimális feltételeket teljesítik csak, hogy minimálisan teljesíteni tudjuk a feladatainkat legyen szó közvetlen feladatokról, vagy az egységes szabályozókönyv létrehozásáról, vagy pedig a felügyeleti konvergencia és a stabilitási kérdések a piac szempontjából. Ez a költségvetés, amit az ESZMÁ-ban javasoltunk, kollégámhoz hasonlóan arra alapult, hogy nulla alapon közelítjük ezt meg, megvizsgáltuk azt, hogy hogyan tudjuk átcsoportosítani a személyzetet az egységes szabályozói feladatokat hogyan tudjuk megoldani. És igen, komolyan átgondoltuk a prioritásokat. Tisztában vagyunk az általános gazdasági megszorításokkal, a nehéz gazdasági helyzettel, nem csak az Európai Unióban, hanem ez nemzeti szinteken is igaz nemzeti kompetens hatóságok részéről is, akik a költségvetéshez még mindig legnagyobb mértékben járulnak hozzá. Éppen ezért a felügyeleti boardnak megfelelően azt javasoltuk, hogy a friss hiteleket, EU-s friss hiteleket csökkentsük 2015-ig, ez egy érdekes javaslat, és már eddig is igen tisztában voltunk az a nyomással, amely az általános költségvetésre nehezedett, viszont ami az általános staffot életét növekedést szerettünk volna, a hitelminősítő intézeteknél ez is növekedést jelentene, illetve őnek több, nagyobb díjakat kéne mm, befizetniük. A bizottság és a igen problematikus, mivel növeli a megszorításokat, ahhoz képest a minimális csökkentéshez, amit mi javasoltunk, és ennek többszörös hatása van, hiszen a nemzeti kompetens hatóságok hozzájárulására is hatással bír, tehát 15%-os csökkentést jelentene mindez ahhoz képest, amit mi javasoltunk 2015-re. Ez egy továbbra is növekedő ügynökség, éppen ezért nagyon súlyosan érint bennünket a kérdés. Hogyha ezt a csökkentést megéljük, akkor át kell gondolnunk az átprioritizált válaszokat, ezt már része meg is tettük, illetve nagyon fontos lesz elhalasztani, adott esetekben megszüntetni bizonyos feladatokat, különösen a megvalósítás területén, az IT projektek területén, amelyek az egységes szabálykönyv gyakorlati megvalósítását tűzték ki cél, célul. Nagyon örülök a támogatásuknak, nagyon örülök annak, hogy megpróbálják helyreállítani azt a javaslatot, amelyben a board megállapodott, és szívesen állunk rendelkezésre további információk nyújtásában. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy időt szenteltek ránk. Köszönöm. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Anthony Dempsey. Köszönöm, elnök úr. Először is uh, szeretném elmondani, hogy a bizottság és a belső piac és szolgáltatási főigazgatósággal én is dolgozom, nagyra értékeli az uh, európai felügyeleti hatóságok munkáját, uh, munkamódját, és számunkra is fontos, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzenek a úr hangsúlyozta, hogy az ügynökségeknél milyen folyamatok zajlanak le. Természetesen a bizottságnál is minden évben egy bizonyos folyamat lezajlik, megismerjük az a hatóságok igényeit, ezt elemezzük, és utána a költségvetési hatóságoknak egy javaslat állunk elő. A vita során a plusz feladatok, új feladatok kérdését figyelembe vesszük, az általános kontextet is figyelembe vesszük, a középtávú feladatokat. Az eredmény az, hogy a bizottság a költségvetési hatóság elé hozza a költségvetési javaslatot, most konkrétan ugye az Európai Felügyeleti Hatóságok esetében. A bizottság 2013. júliusában közleményt adott ki a középtávú pénzügyi keret tervre vonatkozóan 2014 teljes, 2014-es helyzet teljesen megfelel annak a közleménynek. Bizonyára emlékezni fognak rá, hogy a 2014-es költségvetésnél a költségvetési hatóság magasabb költségvetési keretet biztosított az eredeti igénynél, és személyzeti adatokat is biztosított, Ezeket a tavalyi bizottsági közlemény tartalmazta, és ez 2014-re volt tervezve. És ez az indoklás a úgynevezett befagyasztás, személyzeti befagyasztás mögött. 2014-es számok már 2015-ös feladatokat is figyelembe vették, és 2013-as júliusi javas, bizottsági eredeti javaslatnak is megfelel, ezért javasoljuk a személyzet szint föntartását. Ha szélesebb kontextusban vizsgáljuk a kérdést, a vita során is ez fölmerült több alkalommal, akkor itt módszertani kérdés is fölmerül, hogy milyen a támogatása ezeknek a hatóságoknak. A bizottság az Európai Felügyeleti Hatóságok felülvizsgálatát készíti, és a hó végén adjuk ezt közzé. Ebben szerepelni is fog az, hogy az összes jövőre vonatkozó opciót meg kell vizsgálni az Európai Felügyeleti Hatóságok finanszírozása tekintetében, és további ipari, úgynevezett ipari finanszírozást is meg kell, hogy vizsgáljunk. Az ESMA esetében ezt említették, már van is egy ilyen elem az ezen ügynökség finanszírozásában. A tovább lépés lehetőségét fogjuk megvizsgálni, és ha van ilyen lehetőség, akkor a, az EU és tagállami finanszírozás kivezetését is meg fogjuk vizsgálni. Persze fontos azt is megvizsgálni, hogy a teljes mértékű üzleti finanszírozás az jó elképzelése olyan hatóságok esetén, amelyeknek fontos szabályozási feladata van a, felügyelet, a felülvizsgálatban általános témák is fognak szerepelni, a részleteket is meg fogjuk vizsgálni az általános hosszú távú megközelítés kérdésére vonatkozóan is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Röviden megadom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök úr. Itt forró gesztenyét tartok a kezemben, de talán nem is annyira forró ez. Az összes árnyéken tevő nagyjából ugyanazt gondolja, tehát nincsenek óriási nézeteltéréseink. Azt javaslom, hogy a bizottság tegyen javaslatot a pénzügyi rendszerre 2017-ig. Ezt javasoltam, és amikor ezt a javaslatot megfogalmaztam, akkor ezt azért tettem, hogy egyetlen agendára tűzhessem a pontot. Lehet, hogy valaki ezt megpróbálja lefékezni, ez szokványos amúgy, de biztos vagyok abban, hogy megoldást fogunk találni az árnyék és az elméleti kérdésekről majd még később is tudunk vitázni, de a mai ülés erre nem biztosít keretet. Köszönöm. Köszönöm módosítók benyújtásának határideje július 29-e, a módosítókat szeptember 3-án taglaljuk, illetve hogy ezen a napon szavazunk az ECOM-ban. Köszönöm szépen! A következő ülésünk szeptember 3-án lesz. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok!